Köszönöm szépen a figyelmüket. Lenne néhány további közleményem is. Szeretném elmondani, hogy levelet intéztem a tanácshoz és a bizottsághoz, hogy ismertessem az Európai Parlament álláspontját az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség hét vezetőjének kinevezésével kapcsolatosan. Ezzel lezárul ez a folyamat, a jegyzőkönyv tartalmazni fogja majd a részleteket. A GUE frakció kérte, hogy Helmut Scholzot nevezzem